foglaljanak helyet. Az első jelentés szavazásával kezdjük, ami nem más, mint állásfoglalás Zimbabwe itt a Zamara emberi védő ügye. A 15-ös bekezdéssel kezdjük. Két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az állásfoglás indítvány egészen mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Köszönöm. Kedves kollégák, a következő szavazás a a rohingya menekültek nehéz helyzetre beleértve a társadalmi tömegsírok kérdését. Első bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan. Kérem, elektronikusan szavazzanak a kettes módosító, amely az első bekezdésre vonatkozik. Mindenkinek sikerült adni a szavazatát? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Magamat ellenőriztem. Colleagues, the services are being careful. We move... Jobb félni, mint megijedni. Nagy odafigyeléssel következő hármas mozdító mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt tényleg ellenőriznünk kell, tehát a hármas módosító indítványra elektronikusan szavazunk. We now close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosítom mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Jó rendben, ellenőrizzük ezt is elektronikusan. close the vote. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Az állásfoglalás indítvány egészről szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Elég egyértelmű, hogy elfogadtuk, köszönöm. Tovább lépünk a következő állásfoglalásra föld, Tulani Maszeko és Beki Makubu szakszervezeti vezetők ügye. Hármas módosítóval kezdjük mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Kilences bekezdés két részben. Első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Szintén név szerint. Megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Kápreambulum bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. el preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Az állásfoglalás egészéről szavazunk még hozzá név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Köszönöm és gratulálok. Folytassuk Arnaud Danjean jelentésével a közös biztonság és védelempolitika végrehajtása címet viseli ez. Kettes bekezdés két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas bekezdés két részben első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második részről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. nem fogadtuk el. Hatos bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az eredeti szöveg, a 9-es bekezdés mm, eredeti szövege. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Négyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Ötös módosító név szerint szavazunk, ha megnyitom a szavazást. Lezárom. nem fogadtuk el. Nagyon nagy a zaj, kedves kollégák, van valami baj? Valami nincs rendben? Képviselőtársam, a mikrofonba próbálja meg. Can you hear me now? Most hall engem? Nem vagyok biztos, hogy megtalálják-e képviselőtársam. A nyolcas módosítóban hiányzik a szavazás. Nem hiszem, hogy visszavonták volna Visszavonták? Bizonytalanságban. Kedves kollégák, csak hogy világosan lássunk. A 8-as bekezdés eredeti szövege értelmét vesztette, mert az egyes számot viselő néppárti módosító indítványt elfogadtuk. Így megoldottam a problémát? Még egy kollégának van kérdése? Igen. Igen kicsit tovább zavarja a dolgot, hogy nem említettem meg akkor, amikor történt. Ezért másképp szavaztunk a 11-es 3-asban, mint tettük volna egyébként, ha tudtuk volna. Colleagues, mea culpa, if that is the case. Kollégák, mea culpa, az én hibám. Ha ez így volt, akkor sajnálom, de még egyszer elmondom világosan, hogyha egyszer egy módosítót elfogadtunk, akkor az eredeti szöveg ért, értelmét vesztőről nem szavazhatunk meg fogadom a tanácsát, a jövőben ezt megpróbálom egyértelműen jelezni. A hatos módosítóval folytatjuk, név szerint szavazunk, és mégis nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és nem fogadtuk el. 23-as bekezdés. Bocsánat. Tehát legyünk világosak 23-as bekezdésről szavazunk. Eredeti szöveg két részben. Első rész. Elnézést, ön is szeretne szót kérni? Elnök asszony, kérem az előzőt ismételjük meg, mert a, kicsit megzavarodunk. Most 8-as, 9-es, hogy mennek ezek a dolgok? Kérem ismételjük meg az előzőt. Just to be very clear, we have clarified... Most tényleg, hogy csak világosan fogalmazzak, a nyolcas bekezdés problémáját megoldottuk, azóta minden szavazás név szerinti szavazás volt. A 23-as bekezdésnél tartunk, a hatos módosítót értelmet vesztette, az, így az eredeti szövegről szavazunk két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es bekezdéssel folytatjuk két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ugorjunk tovább a 25-ös bekezdésre, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, Elfogadtuk. Második rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es bekezdésre ugrunk két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk eredeti szövegről szavazunk. 38-as bekezdés, név a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító indítvány név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el, így tehát az eredeti szövegről szavazunk. 41-es bekezdés két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk második rész, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. A 43-as bekezdés eredeti szövegéről név szerint szavazunk. elfogadtuk. 47-es bekezdés eredeti szöveg név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk eredeti szöveg, az 50-es bekezdés eredeti szövegen név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 51-es bekezdés ered mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan, kérem, 51-es bekezdés eredeti szövegéről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk valóban. 52-es bekezdés név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es bekezdés eredeti szöveg két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről szavazunk természetesen név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Köszönöm kollégák az együttműködésüket. Most szeretném megköszönni jelentéstevőknek, most pedig Kukán és Tarand úr jelentése a közösségi biztonság és védelempolitika finanszírozása. Egyes rész négy részben mellette, első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók. Nézzük meg géppel. Megnyitom a második részre az ellenőrzőt. Lezárom. Elvetettük. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Megyünk tovább. hármasbe. Nem. A négy els, első bekezdés négyes részét ellenőrző szavazásra bocsájtom, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Hármas bekezdés. Öt részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Név szerinti szavazástárgya megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrző géppel, négyes rész, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös bekezdés első rész mellette ellenem tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es bekezdés. Név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19. Nem? Bocsánat, valaki hozzászólna? Szót kér? Parancsoljon, öné a szó, nem? Nem kéri? Akkor megyünk tovább a szavazással. 19-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész név szerint, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as, megnyitom, név szerinti szavazás. Lezárom. elvetettük. 28-as bekezdés név szerinti szavazást, ezt megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most az egész állásfoglalási indítványról szavazunk név szerint. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. Gomás asszony jelentése, Európai Biztonság és Védelmi Képességek, első bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész, név szerint szavazunk, megnyitom, lezárom, elfogadtuk Ötös bekezdés két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 13-as bekezdés első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk második rész név szerint, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. B preambulum bekezdés két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Az egész állásfoglalást szabadásra bocsátom, név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, képviselőtársaim, megyünk tovább. 2014-es országjelentés Törökország tárgyában. Piri asszony, parancsoljon, ha szót kér. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném javasolni hogy halasszuk el a következő júniusi plenárisra e téma szavazását, mert csak egy hét van a szakbizottsági szavazás óta, nagyon sok módosító futott be. Szerintem mindenki érdeke, hogy egy ilyen fontos jelentésben, mint a törökországi, megfelelő többségek alakuljanak ki, és ezeknek a létrehozására több idő kell. Ezért javaslom, hogy halasszuk el a szavazást. Köszönöm szépen! Van mellett? Nem, ki lenne, aki hozzászólna a dolog mellett? Elnök, köszönöm. Nos, elnök asszony, úgy gondolom, hogy ez a kérés, ez a kérelem, ez észszerű. Most már nagyon intenzíven dolgoztunk öt hónapon keresztül eh, a jelentésen, de annyira rövid az idő a szakbizottság és a plenáris szavazás között, hogy ezen rövid idő alatt nem voltunk képesek a legutolsó szükséges kompromisszumokat megkötni, úgyhogy én kérem, hogy mindenkit hogy támogassa ezt a kérelmet. Köszönöm, Lambsdorff úr. Van-e ellene felszólaló? Uram, van ellene felszóló? Megadom a szót. Csak egy hozzászólónak adom meg a szót. Én azt reméltem, hogy egy nagy frakció hozzászólója fog ellene felszólalni. Törökország nagyon fontos téma. Felelős vagyunk a választóink irányába. A választóinknak tudni kell, hol állunk, hogy állunk Törökországgal kapcsolatban. Ez, ezért azt javaslom, hogy lépjünk ebben az ügyben, és ne próbáljunk elbújni a felelősségünk elől. Elnök, akkor most szavazzunk az elhalasztásról. Ki van amellett, hogy halasszunk? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk, így elhalasztottuk a törökországi ország jelentésről való szavazást. Köszönöm. Ezzel zárjuk a szavazást. Most pedig a szavazat magyarázatok következnek majd, ahogy elcsendesedett a terem.